morning. We'll start gradually. Jó napot kívánok! Az első rész az ülésnek a célhoz, hogy megválasszuk az albizottság elnökét, alelnökeit. Mint első alelnök én fogom vezetni a elnök megválasztását. Az EPP ö, frakció nevében szeretném ö, javasolni elnökünket, jelenlegi elnökünket, ö, Arnaud Danjant. Mikrofont az elnök úrnak. The nomination. Köszönöm szépen a nevezést. Elfogadja a nevezést. One candidate, the chair. Csak egy jelölt van, akkor megválasztottnak kell tekinteni az albizottság által. Kérem, foglalja el a helyét. Kedves kollégák, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak bizalmatokért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy for, folytathatom az albizottság élén a ö, megbizatásomat. Remélem, hogy abban az irányban fog tovább fejlődni a munka, ahogyan a, a külügyi bizottság, külügyi szakbizottság előtt erről beszámoltunk és még lényegibbé tesszük a munkánkat, mint eddig. Van egy kettős prioritás, az Európai Unió nevében kezdeményezett műveletek folytatására. Szeretnék a, a kapacitásokról beszélni, ezt a munkát. A Krisztof Lizek alelnök legutóbbi beszámolója óta továbbfejlesztettük, ezt Strasbourgban többséggel fogadtuk el, és megállapodtunk abban is, hogy a nyomonkövetés nagyon hatékonyan alakult, derűs és konstruktív módon ellenőriztük ezt a munkát. Köszönöm a bizalmatokat még egyszer, és akkor az alelnökök választása fog következni. Az első alelnök megválasztása fog következni a különböző politikai csoportok milyen személyi javaslatokat tettek. Thierry úr először. A javaslatom Mavro Nikolás úr. Merci, monsieur. Köszönöm. Mavro Nikolás úr az alelnökségre jelölt személy. Van-e más jelölt? Mauro Nikolász úr tehát akkor, ha elfogadja a javaslatot, akkor ő lesz az első alelnökünk. A második alelnök választása, megválasztása következik. A politikai csoportok javaslata alapján az ALDE Nikolaj asszonyt javasolja, van-e más jelölt, vagy ellenvetés, amennyiben nincs, akkor Nikolaj asszonyt újra megválasztottuk, második ciklusban is alelnökké. A harmadik alelnök megválasztása következik a politikai csoportok javaslatára. Panet urat javaslom. Nincs más személyi javaslat. Paleckis úr ugye elfogadja a jelölést. Akkor Paleckis urat megválasztottuk harmadik Ké. és akkor végezetül a negyedik alelnöket is megválasztjuk. Galler úr javasoljon. Krisztof Lizeket javaslom. Amennyiben nincs egyéb személyi javaslat, és Libok úr is egyetért, akkor őt is újra megválasztjuk negyedik alelnökké. Tehát megállapítom, hogy a biztonság és védelmi albizottságban nagy a stabilitás, és ez jó előjel. Köszönöm. Akkor javaslom, hogy néhány percre függesszük föl az ülésünket, hogy a meghívott vendégeket fogadhassuk, akik a tulajdonképpeni ülésre érkeznek. Ma délelőtt a műveleti központ képviselői vannak itt, Walter Stevens úrral az élen, úgyhogy akkor kérek két perc szünetet. Très bien. Euh, Nagyon jó, kedves kollégák, akkor folytatjuk ülésünket, és néhány információval szolgálnék a tevékenységünkről. December 15-én tavaly az elnökök konferenciája úgy határozott azon eh, tárgyalások, megbeszélések alapján a, a SZEDE albizottság kibővítetülése és a külügyi bizottság ülése nyomán, hogy eh, az albizottságunknak több cselekvési lehetőséget nyújt az Emberi Jogi Albizottsággal egyetemben. Abba is beleegyeztek, hogy az albizottságunk három saját kezdeményezésű jelentést készíthet elő egyidejűleg a jelenlegi egyel vagy a korábbi egyel ellentétben, úgyhogy a cselekvési terünk kibővült, három jelentést készíthetünk elő egyidejűleg, ezek vitájára a nap végén fog sor kerülni. A szakértők kvótája 12-re emelkedhet a korábbi 8-al szemben, és a munkacsoport vagy tanulmányi kérések, szakértői kérések is a többi bizottság szintjére emelkednek. Minden körülmények között lehet lehetségessé válik, hogy hatékonyabbá váljon a munkánk, és cselekvési területünket kiszélesítsük. Január 23-án, 2012-ben, két nappal ezelőtt, a tanács kinevezte Patrick de Ruzier tábornokot, aki az Európai Unió Katonai Bizottságának elnöke, Hokan Sirén tábornok helyé helyett, akinek a megbizatása lejárt a tavalyi év, illetve annak az évnek a végén, az idei év végén. És akkor délután folytatni fogjuk a megbeszéléseket, a vitákat. Az AFET-tel együttesen fogjuk fogadni az Európai Unió külön képviselőjét a Afrika szarvával kapcsolatban. Alexandros urat többen már ismerik önök közül. Úgyhogy akkor Isten hozta eh, Stevens urat, Stevens nagykövet urat, van Rush urat, a tavaly decemberi ülésen már ö, eh, ö, eh, több kopsz nagykövetet meghallgattunk azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy, hogy az úgynevezett Weimar plusz csoport, plusz Németország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország tette, a, a közös biztonság és védelmi politika tervezésével kapcsolatban, ami a katonai műveleteket illeti. A vita élénk volt erről a kérdésről, megállapodásra nem jutottunk egy ilyen struktúra létrehozása ügyében, de a tanácsadó a műveleti központ aktiválását javasolta. Ezt 2007. január másodikán helyeztük, léptettük életbe. Előkészítés alatt áll a tengeri regionális kapacitások megerősítésének kérdése Afrika szarvánál a műveleti központ aktiválása a tanács új határozatának következtében jött létre. Azért hozom szóba ezt a témát, mert számos konfúzió látott napvilágot ezzel kapcsolatban. A CNPD igazgatója és a az Európai Unió katonai vezérkarának vezetősége fog pontosításokkal szolgálni, és a PSDC eh, segítségével eh, eh, Afrika szarván két újabb műveletet is indítottunk. Ennek következtében az Afrika szarvának régiója a PSDC misszió egyik fontos célterületévé vált egyesek újra felfedezték ezt a struktúrát a vita során, nem nagyon jól ismerjük, erről szeretnénk tehát bőve felvilágosításokat kapni. Először Stevens úr, és aztán Van Ös tábornok úré a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Ö, ö, Köszönöm szépen, hogy meghívott bennünket ezekre, erre a vitára. Először is gratulálni szeretnék az újraválasztásához, és szeretnék eh, köszönetet eh, mondani, a, eh, és lehetne gratulálni az alelnököknek is és más nagyon szerencsés események is történtek az albizottsággal, ehhez is gratulálok. Mi first of... A műveleti központ aktiválásával kapcsolatban szeretnék egy kicsit visszatérni december 1-ig. December 1-én ugyanis a külügyi tanács, amelyet a védelmi miniszterek vezettek, egyetértettek abban, hogy adhok alapon a műveleti központot engedélyezik egy nagyon konkrét biztonsági és védelmi politikai együttműködésnél. Itt a következtetések szövegére utalnék, és a műveleti központ létrehozását, illetve beindítását jóvá hagyja az Afrika szarva műveletekkel kapcsolatban. Ezért tehát a December 6-án arra kértek fel, hogy készítsünk egy dolgozatot arról, hogy milyen módosításai, vagy milyen módjai lennének a műveleti központ működésének, a hatékonyság növelése szempontjából, a koherencia, illetve a szinergiák fokozása szempontjából, a különböző Afrika szarvában található missziók esetében, itt gondolok olyanokra, mint például az Atalanta szomáliai kormányjal való együttműködés, a kalózkodás elleni küzdelem, illetve a regionális tengeri kapacitási misszió, ez egyébként egy civil misszió, de katonai szakértelem is áll mögötte. Tehát egy dolgozatot készítettünk, amit beterjesztettünk a PSZ e elé, hogy megtárgyalják, ez körülbelül december 20-án volt, és aztán pedig a PSI e nagyon lényegi vitát folytatott ezzel kapcsolatban, januárban is már találkoztak egyébként, aztán a katonai bizottság elé került, ahol katonai szaktanácsadás történt, és ennek alapján pedig most azt hiszem, hogy már ott tartunk, hogy aktiváljuk a műveleti központot, most először egyébként, hiszen ez nem egy létesítményként jött létre az IOMS-en belül, ahogyan azt egyébként 2004-ben eldöntötték. Talán ezt már látták is egyébként, hogy a tanácsi következtetések, hiszen múlt hétfőn a tanács formalizálta azt a politikai megállapodást, amelynek köszönhetően a műveleti központot aktiválták, következtetéseket fogadtak el, ahol felállították a politikai döntést. Teljesen egyértelmű, hogy az egyes tagállamoknak a saját nemzeti parlamenthez kell fordulniuk a parlamenti ellenőrzés céljából, és aztán pedig a részleteket meg kell tárgyalni a műveleti központ aktiválásáról, illetve felállítani azokat a tanácsi határozat alapján. Ezt a tanácsi határozatot egyébként a tanácsi következtetésekben is megemlítik, ezt hamarosan el fogják fogadni, de még mindig a tárgyalási szakaszban szükségünk van a Relex tanácsban, ugyanis ott finanszírozási kérdések is felmerülnek. Tehát a Relexben a vita, a tárgyalás folyik, annak érdekében, hogy a végleges tanácsi határozatot véglegesítsék a PSZ-vel kapcsolatban, illetve a múlt hétfőn született tanácsi döntéssel kapcsolatban. Emlékeztetnék arra egyébként, hogy a decemberi tanácsi következtetések megemlítették, hogy a műveleti központ aktiválása illetve az, annak a tervezése még a következő tanács előtt, tehát január vége előtt megtörténjék az aktiválás, úgyhogy még van egy kis időnk a hónap végéig. És szeretném elmondani, hogy a különböző tagállamok, illetve szolgálataik az Európai Unióban azt hiszem, hogy nagyon konstruktív és pragmatikus megközelítést alkalmaztak, és megpróbáltak egy pragmatikusabb megoldást találni erre az intézményi novumra. és azt hiszem, hogy eléggé gyorsan sikerül majd aktiválni ezt a műveleti központot. Így módon pedig összehozhatjuk a civil és a katonai aspektusokat. Nézzük meg most akkor a műveleti központ aktiválásának kulcselemeit. Az aktivált műveleti központ közvetlen támogatást nyújt majd a műveleti vezető számára a regionális tengeri építő misszióra. Az EUFOR Atalanta az egyik misszió, ott van az EUTM Szomália misszió, amely képzéssel foglalkozik, és nagyon hatékony egyébként, nagyon eredményes, és nagyon nagyra értékelték ezt a lehetőséget. Az ENSZ vezetősége alatt valósul ez meg az Egyesült Államok, Afrikai Unió, Uganda együttműködésével működik, ezért szerintem nagyon sikeres, és most pedig beindítottuk egy új misszió alapját, ez pedig a regionális tengerkapacitás építő misszió, ez az Afrika szarva régióban fog tevékenykedni építésre annak érdekében, hogy saját területi vizeiket megvédhessék, ugyanakkor viszont a szomáli akár a helyi kormányokat tartományi kormányokat is támogat abban, hogy saját tengerpart védelmi műveleteiket erősítsék, illetve kifejleszék. Ezért nagyon fontos, hogy katonai szakértelem is álljon a tevékenység mögött. A műveleti központ tehát, hogyha megnézzük, hogy ha közvetlen támogatást kap a műveleti vezető, akkor így módon elősegíthetjük a koordinációt és szinergiákat javíthatjuk a három misszió esetében az Afrika szarva régióban. Az IUTM támogató eleme, ami már létezik egyébként, és ez pedig a katonai személyzet feladata, ez is majd beépül a műveleti központba, az Atalanta összekötő csapata pedig szintén segíti a műveleti központot, és egyfajta katonai támogatást nyújt a regionális tengerkapacitás építő missziónak. Tehát minden egyes elem saját feladatait végzi a továbbiakban, és ugyanakkor viszont nagyobb szinergiát alkot, mert a műveleti központ összefoglalja, összefogja ezeket a missziókat. A műveleti központ vezetője, tehát az aktivált műveleti központ vezetője fogja biztosítani a megfelelő működést és koordinálja a kapacitások kiaknázását. A tagállamok a PSZ-ben úgy döntöttek, és egyébként ez a határozat tervezetben is olvasható, hogy a vezetők, a vezetőket a tanács fogja kinevezni, tehát ez a határozattervezetnek része lesz a Katonai Bizottság javaslatára, és a tagállamok fognak jelölteket állítani. Hadd szóljak az aktiválás időtartamáról is. A tagállamoknál persze ez még vita tárgyát képezi, de a tagállamok megállapodtak abban, hogy mivel az aktiválás az Afrika szarva missziókhoz kötődik, ezért azonnak a misszióknak az időtartamához kell a műveleti központ aktiválásának időtartamát is kötni. Ez még mindig vita tárgyát képezi, ugyanis egyes tagállamok azt mondták, hogy persze, hát ezt még felül kell vizsgálni, biztosítani kell, hogy megfelelően működik a műveleti központ, azt teszi, amit tennie kell, hiszen ez egy eléggé nagy innováció, tehát a tagállamok szeretnék, szeretnének hat havonta egy felülvizsgálatot látni, Ugyanakkor viszont a tanács részéről van egy döntés arra vonatkozóan, hogy egy vagy két év után is folytatódjék a tevékenység, tehát elvben a missziók időtartamára lesz aktiválva az operatív központ, a műveleti központ, de egy-két év után valószínűleg felülvizsgálatra lesz szükség, és akkor döntenek majd arról, hogy folytatják vagy nem folytatják. De ez még a PSZ-ben és a Relex tanácsban még vitatárgyát képezi. Tehát a rendszeres felülvizsgálat nagyon fontos. Egyes tagállamok hat havonta szeretnének felülvizsgálat, de szerintem nagyon jó, hogy a Katonai Bizottság és a PSC úgy látják, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ezért jelen pillanatban a szövegben az szerepel, hogy hat havonta legyen egy rendszeres felülvizsgálat, és úgy tűnik, hogy a vezetők pedig rendszeresen fognak beszámolni a katonai bizottságnak, de a PSZ-nek ugyanúgy. Tehát azt hiszem, hogy a tagállamok nagy örömmel látják, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ami pedig a pénzügyi intézkedéseket illeti, alapvetően a meglévő eszközeket szeretnénk használni a lehető legjobb módon, és ezért fontos a műveleti központ aktiválása. A központ személyzeteit a katonai személyzetből rendelkezésre álló személyek fogják kitenni. Nyilván szakértelemre van szükség, ezért a tagállamokhoz fogunk fordulni majd, hogy támogassák a műveleti központba áthelyezendő személyzet jelölését. És az is teljesen világos, hogy mivel az Atalanta, illetve az IUTM a támogató eleme, illetve összekötő eleme között is szinergiákat kell kialakítani. Nagyon nagy szükség lesz a szakértelemre, és biztosítanunk kell így módon a megfelelő működést. Természetesen az IMS-re vonatkozó személyzeti szabályokat fogjuk itt is alkalmazni, és a kiegészítő költségvetést pedig a vonatkozó CSDP lépések, tevékenységek finanszírozásából fogjuk megoldani. Az is teljesen világos, hogy finanszírozás tekintetében egy fenntarthatóbb megoldásra kell törekednünk, egy pragmatikusabb, gyakorlatiasabb megoldást kell találnunk, ahhoz képest, amit a miniszterek is kértek tőlünk. Úgyhogy a finanszírozásnak egy fenntarthatóbb, struktúráltabb módjára kell törekednünk, de még a bizottsággal tárgyalunk erről. Tehát elnök úr, akkor azt hiszem, hogy itt be is fejezném. A műveleti központ aktiválására vonatkozó ajánlás lényege, hogy a támogató elemet megerősítsük az egyéb missziók összefogásában annak érdekében, hogy a meglévő struktúrák optimális kihasználása megvalósulhasson, koherenciát, szinergiát alakítsunk ki a meglévő CSDP tevékenységekkel kapcsolatban az Afrika szarva régióban és azt gondolom, hogy a műveleti központ vezetője is segíteni fog abban, hogy ez a szinergia megvalósuljon, és a három misszió pedig nagyon koordinált és hatékony eredményes módon működjék. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagykövet úr. Mielőtt az általános vitára térnénk, esetleg a művelettel kapcsolatos néhány konkrét kérdésre eh, nyílna mód. Geller úr. Uh, Stevens. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Stevens úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ez a műveleti központ működik, hogy e, haladnak ezek a kérdések előre is. E, nem mindig könnyen, olykor nehézkesen. Na, úgy gondolom, hogy, hogy láthatóan szükséges az jobb összehangolás irányában előre haladni. Egyébként a tanács következtetéseinek is örülök. Ami az aktiválás időtartamát illeti, ön azt mondta, hogy egy évre akarták volna, ugye az egy, hogy nyíltan beszéljünk, az Egyesült Királyság egy évre akarta volna korlátozni a működési időt. Egyébként honnan származik ez a parlamenti fenntartás? Szeretném ezt, ha bővebben kifejteni. Tehát azt is szeretném tudni, legalábbis a tanács következtetéseiben olvasom, hogy a műveleti központ közvetlen támogatásban fogja részesíteni a polgári műveletek parancsnokságát. Úgy gondolom, hogy értelmes volna a műveleti központot úgy, felfogni, hogy nem, nem csak katonai műveleti központnak tartsuk, hanem a polgári parancsnokság is fennhatósága alá tartozna. Azt hiszem, hogy ez nagyon értelmes elgondolás. Szeretném tudni, hogy hol tartanak a vitában, és ezzel kapcsolatban is döntést kellene hozni. Ki fog döntést hozni? Thierry Ezredes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen örülünk, hogy lépés történt előre. Az Európai Unió kapacitásainak növelése érdekében. Így a tervezés is javul. Illetve a különböző műveletek általános kezelése is. Örülünk, és megjegyezzük, hogy a politika útjai kifürkészhetetlenek, és néha paradox eredményre vezetnek. Ezért van katonai műveleti központunk polgári műveletekre. Van egy ideiglenes központ, amit megpróbálunk továbbvinni van egy semleges központunk költségvetési szempontból, de amely a polgári ö, műveletek költségvetéséből ö, részesül, a KKBP költségvetésből, de hát ez az újdonság nem lehet teljesen semleges költségvetési szempontból. Persze megértjük a politikai döntés okait, és hát eléggé nehéz út vezetett ide. Azt kívánjuk, hogy a tervezés dotációja egyre stabilabb és hatékonyabb legyen. Ezért merülnek fel egyes kérdések. Ezért próbálunk meg felvilágosítást is kapni. Mennyiségi szempontból nézve, tudna-e pontosítást adni, amennyiben léteznek ezek a pontos adatok, hogy hány főről van szó. akiket kivonnak a katonai vezetésből, és kik lesznek az új személyek, amelyeket a tagállamok küldenek. Hogy hat ez ki az Európai Unió költségvetésére? Tud -e erről beszélni? Teljesen egyetértünk azzal, hogy az európai költségvetés kell ezt terhelje. Ez benne a szerződésekbe. Mi ö, kell tápláljuk ezt a katonai vonalat. Egyetértünk a lényeggel. De szeretnénk pontosítást kapni a költségvetési támogatásról, amelyet kapnak a ö, katonai műveletek. A polgári oldalon arra számítunk, hogy átláthatóak lesznek a, ö, az információk. A CCPC-vel természetesen más lesz a kapcsolat. Milyen lesz a kapcsolat a központ és a CPCC között? A kétfajta műveleti tervezés és a műveletek végrehajtása szempontjából hogyan látja a dolgokat? Ez a műveleti központ tényleg mindkét misszióval fog foglalkozni, és hogyan oszlik majd el a létszám a kettő között. Köszönöm. Merci, Monsieur Heller. Köszönöm, Heller úr. Először is szeretnék Stevens úrnak köszönetet mondani az együttműködési készségért. Folyamatosan ellenőrizzük a civil és katonai intézkedések tervét, <clears throat> és elég, elégedettséggel nyugtázom, hogy hogyan alakul a helyzet olykor lehetőségünk nyílik önnel egyezhetni, ezért is tennék fel most egy konkrét kérdést. Van egy polgári biztonsággal kapcsolatos kutatási programunk az Európai Parlamentben, és én is azok közé tartoztam, akik ezt a programot előre akarták mozdítani. A 2020-as Horizont tekintetbe véve a katonai stratégia fejlesztését és a missziókat is áttekintettük. 7 milliárd van erre előirányozva a költségvetésben, és a tanácssal egyetértésben szeretnénk ezt két milliárddal megemelni A cél az, hogy új missziókat is indíthassunk, amelyek nek civil és <clears throat> katonai kapacitások lennének hozzárendelve. Fél milliárd euró költség vonzattal. Ugye nem annyira kutatásról, fejlesztésről van szó. A, közbeszerzési, kereskedelmi piac is részt venne ezekben, az ipar, mi a koncepció ezzel kapcsolatban? Ez van a konkrét kérdésem. Nyilván van egy közbeszerzési piac, közbeszerzési eljárásnak vetnék alá a beszerzéseket. Más vonatkozásában a programnak a tagállamok civil, illetve katonai műveletek vonatkozásában hasonló közbeszerzéseket eszközölnek de, hogyan állnak ezzel az európai intézmények? A kérdésem tehát konkrétan a következő. Együttműködnek-e az ipari főigazgatósággal, és jó volna, hogyha őket is, ők is kapcsolatba lépnének velünk, hogy erről bőve felvilágosítást kapjunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Három-négy évvel ezelőtt körülbelül magas szintű vezetők azt mondták, hogy a legnagyobb kockázat a globális biztonságra az éghajlatváltozás. Szeretném megkérdezni az éghajlatváltozás és a konfliktusok, válságok. Az ön véleménye szerint mikor válik ez tényleges veszély, mely régióban? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kopa asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Stevens úr a prezentációt. A kollégák szavait, gondolatmenetét folytatnám. Ez a műveleti központ hogyan kapcsolódik más missziókhoz, támogatása, fejlesztés, ez regionális támogatás. Szeretném, hogyha konkrétabban elmondaná, hogy hogyan látja az együttműködést. Már kollégák elmondták, hogy kevesebb az erőforrásunk, sokkal hatékonyabbnak kell lennünk, ahogy olyan világban, ahol sokkal több a kihívás. hogyan gondolják összekapcsolni ezt a polgári misszióval. Elnök, köszönöm. Nikolaj asszony, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy fontos a központ aktiválása, mert Atalanta az egyik legfontosabb missziója az EU-nak ez nem csak egy évre vonatkozik, hanem sok évre, úgy gondolom. Egy rövid kérdésem van a központ és a többi struktúra közti együttműködésre vonatkozólag. Van a NATO, van a nemzeti missziók is vannak. Hogyan képzeli el a szoros együttműködést, a koordinációt a hatékonyság érdekében? Elnök, köszönöm szépen, Stevens nagykövet úr, néhány válasz, és utána Van Os tábornok úr kap szót. Well, <clears throat> thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy ennyire érdeklődtek, köszönöm a sok kérdést. Azzal kezdeném egyébként, ez nagyon fontos, úgy mondhatnám, hogy vezérfonal ez az együttműködés, tehát a polgári és a katonai együttműködés, ugyanis ez a műveleti központ aktiválásának lényege. Azért aktiváljuk ezt a műveleti központot, hogy katonai szaktudást, szakismereteket biztosítson a két már meglévő misszióra, és erre az újra regionális tengeri kapacitás építési misszióra, ami egy civil misszió. A központ tehát a műveleti központ támogatást, katonai támogatást ad a civil misszióknak. Tulajdonképpen megpróbálja a civil és a katonai aspektusokat összehozni. Van egy műszaki misszió is egyébként, ugyanis a tanács jóvá hagyta, a válságkezelési tanács foglalkozott ezzel. Tehát az a misszió, amely <coughs> a műveletek tervezésével foglalkozik. Civilek, ugyanakkor viszont katonai szakértők is dolgoznak ezen. Szerintem Ton is el fogja ezt mondani, hogy mennyire fontos a polgári, a civil és a katonai aspektus összehozása. Kollégám egyébként itt a terem hátuljában ül, ő tervezte tulajdonképpen az egész regionális tengeri kapacitás fejlesztési missziót. A bizottság részéről is nagyon sok támogatást kaptunk, és most pedig segített, hozzá segítettek ahhoz, hogy összevonjuk a különböző missziókat, például a MAST, illetve az RMCB missziót különböző berendezéseket, képzési modulokat sikerül egymás között megosztani, és nem csupán az Európai Unión belüli eszközökre gondolok itt, tehát az Európai Bizottság stabilitási eszközére, és ez a teljes misszió kialakítására is vonatkozik, hanem az összes fél is érintett ebben például a NATO, de hogyha a kapacitásépítésre gondolok, akkor az ENSZ, a UNDP vagy a UNODC is nagyon fontos munkát végez ott a bírók képzésében, és nagyon világosan arra kértek minket arra, hogy segítsünk megerősíteni tevékenységüket. Imodon tehát összekívánjuk ragasztani a különböző nemzetközi eszközöket, az EU, ENSZ, egyéb szervezetek eszközeit. Tehát erre törekszünk, amikor egyfajta átfogó megközelítést kívánunk alkalmazni. A műveleti központ aktiválása tehát ebben nagyon fontos elemet jelent, ugyanis először is összefogja a különböző missziók szaktudását, szakértőit, ugyanakkor viszont a az egyéb területek szakértőivel is sikerül összekombinálnia. A bizottsággal való együttműködésben, a stabilitási eszközzel való együttműködésben egy cselekvési tervet állítottunk fel a kalózkodás elleni küzdelemre itt az Afrika szarva régióban, és látjuk, hogy van egy kapcsolat, amely a szélesebb körű cselekvési tervben összehozza ezeket a különböző eszközöket. Ezt a bizottsággal való együttműködésben megtettük már a különböző személyzeti szinteken. Most egy szintet már följebb léptünk, és most már a szolgálatok közötti konzultáció folyik annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk koordinálni ezeket az elemeket. A teljes Afrika szarva megközelítés egyébként tulajdonképpen illusztrációja, vagy inkább a próbája annak, hogy hogyan tudjuk ezt az átfogó megközelítést a valóságban megvalósítani. Nagyon könnyű egyébként dolgozatot írni arról, hogy hogyan kellene működni a dolgoknak, de nagyon nehéz a valóságban ezt megvalósítani. Tehát ezt mondhatnám a katonai, illetve polgári együttműködésről, és a különböző elemek összekombinálásáról. Héle úr kérdésével kapcsolatban én nem rendelkezem teljes körű ismeretekkel a civil katonai programról, konferenciára is meghívtak minket, és az idéjével együttműködünk, hogy ezt jobban megértsük, de arra is szükség van egyébként, hogy ezt az együttműködést tovább erősítsük annak érdekében, hogy a CSDP elemeket is bevonjuk ebbe a fajta együttműködésbe, és tudom, hogy van egy új konferencia, illetve egy találkozó az ipari főigazgatóság szervezi ezt, azt hiszem, hogy március elején lesz egyébként, és az idéből a katonai személyzettel is együttműködünk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az összes érintett szereplőt nagyon fontos összehozni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Igen, parancsoljon. Elnézést, bocsánat, hogy felbeszakítottam, de nem az IDA-ról, az IDA-ről beszélek, hanem egy új a katonai polgári együttműködésről szeretnék kérdezni, tehát hogy kutatásokat végeznek majd a katonai oldal részéről, de egészen konkrétan a civil katonai misszióra gondolok, tehát hogyha egy műveleti központot akarnak létrehozni, akkor az úgynevezett R&D-re fordítandó pénzt az előkereskedelmi közbeszerzési eljárásokra is lehetne fordítani. Hogyan, milyen közvetlen szerepvállalást látnak itt. És azt kérjük, hiszen most erről a misszióról írunk, nem az IDA-re gondolok, hanem a közvetlen szerepvállalás, az önök közvetlen szerepvállalására. Nagyon köszönöm ezt a pontosítást egészen biztos vagyok benne, hogy munkatársaim az önök munkatársaival is majd felveszik a kapcsolatot, és akkor együttműködhetnek ezzel. Valószínűleg nem vagyok eléggé tájékozott, de teljesen egyetértek önnel, hogy a CFDP-t be kell vonni ebbe. A NATO-val való együttműködés, Nikolaj asszony, valóban nagyon fontos, az Atalanta, illetve az Ocean Shield nagyon szorosan együttműködnek, az Atalanta központja, illetve az Ocean Shield központja tulajdonképpen ugyanott van az utca két oldalán, és tudom, hogy a NATO-ból a holland kollégák, illetve a mi kollégáink is nagyon gyakran találkoznak. Szerintem a NATO jelenléte egyébként ott nagyon korlátozott, talán egy vagy két hajójuk van a régióban, de nagyon fontos a hozzájárulások technológia szempontjából például de a műveleti központ aktiválása segíthet abban is, hogy ne csupán az Atalantát, illetve az Ocean Shield-et fogjuk össze, hanem más missziókat, megközelítéseket nem csupán az EU-n belül, hanem más partnerekkel is. Aztán konkrétabb kérdések hangzottak el, illetve adatokat kérdeztek tőlem, hogy hányan dolgoznak majd a műveleti központban. Hát jelen pillanatban nagyon nehéz ezt megmondani ugyanis nyilván ez a parancsnokok igényeitől, szükségleteitől függ. Az IUTM-nél a két ember van, aztán az összekötő csapat az három emberből áll az Atalantánál, ez már öt, és úgy tudom, hogy a kezdeti szakaszban technikai misszióra utaznak néhányan annak érdekében, hogy az RMCB előkészítésében dolgozzanak, ez 6 vagy 7 szakértőt jelent. Ez persze a bevezető szakaszra vonatkozik még. Úgyhogy gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor körülbelül 10-15 emberről van szó. De ez csupán egy nagyon nagy általános becslés. Egyelőre ezt pontosan nem tudjuk. Ami pedig a költségeket illeti, azt hiszem, hogy az eredeti költségek, az kezdeti költségek nagyon alacsonyak lesznek, ugyanis a szakértői hátteret a katonai személyzet adja, és a katonai személyzet fizeti, a még nem rendelkezésre álló szaktudást is rendelkezésre kell bocsátani. Ennek nyilván lesz majd valamennyi költsége, de ezt majd meglátjuk, ezt lehet, hogy saját zsebből fizetik, aztán a CPCC-vel való együttműködés, illetve kapcsolat az RNCB kapacitásai tekintetében, amelyet a műveleti vezető vezet, és aztán persze a misszióvezető is foglalkozik ezzel. A kapcsolat az lesz, hogy a műveleti központ támogatja a katonai szaktudást annál a missziónál, és létrejönnek az már említett szinergiák. Ideális módon az lenne persze, és erre vissza is térek, hogy a civil elemeket beleveszük az RMCP misszióba, de ezek tulajdonképpen már ott is vannak. az egyik a folyosó egyik, folyosó másik oldalán ül, és ugyanazokat a tárgyalókat használják, úgyhogy tulajdonképpen egy helyen vannak, ha mondhatom ezt, és így módon jön létre a szinergia. Tulajdonképpen ez egyfajta együttélés. Azt gondolom tehát, hogy nagyon szoros a kapcsolat, ezt kiemelhetem újra, Persze a műveleti központ az egyéb, a másik két misszióra is vonatkozik. És azt is szeretnénk, hogyha egyfajta szélesebb körű civil katonai tervező hatóság valósulna meg, mert persze a műveleti központ létrehozása nagyon fontos lépés, egyfajta innováció, de nyilván mindenki egy szélesebb körű tervezést szeretne látni ezzel kapcsolatban, nem csupán az Afrika szarva misszióknál, hanem más misszióknál is. Ezért nagyon fontos lépésnek találom, hogy ez az aktivált, illetve egy konkrét cél érdekében aktivált szervezet valósuljon meg, amely szinergiákon és együttműködésen alapul. Meddig fog ez tartani? Ez még mindig tárgyalások tárgyát képezi, Említettünk egyes tagállamokat, akik saját, nyilván saját logikájuk alapján járnak el, parlamenti vagy egyéb logikák alapján. Ezt hagyj ne kommentáljam, javasoltunk már olyan szövegeket, amelyek működnek, aztán pedig mások szerint azok mégsem. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a teljes időtartamra lesz aktiválva elviekben, és aztán pedig lesz egy felülvizsgálat, biztosítandó, hogy megfelelően haladnak a dolgok. Úgyhogy ez a vita még mindig folyik. Igen. Mikor, mikor lehet ezeket a műveleteket átvinni a műveleti központba? Lesz -e ennek valamilyen következménye, vagy nem? A logika az, hogy azért jött létre, hogy az RMCB missziókat támogassa, főként a civil missziókat. A másik fontos elem pedig, hogy kapcsolatot hozzunk létre a két másik katonai misszió között a műveleti központ létrehozása egy olyan missziónál, mint az Atalant, ez gyakorlatilag már létezik, tehát ahhoz, hogy Brüsszelbe hozzuk, politikai döntésre van szükség, ez borzasztó nehéz lenne másodszorban egyébként pedig nagyon nagy költségekkel járna ez az áthelyezés. Azt hiszem, hogy a lépés az, az aktiválás irányába történt meg. 2003-ban már volt egy létesítmény, voltak íróasztalok, székek, kompúterek és személyzet, de az aktiválás az nem az kezdetektől valósult meg, most pedig azért aktiválták, hogy támogassa a missziókat. És ez nagyon fontos, mert hogy a szellemiség, a gondolkodásmód is megváltozott 2003 óta, most már egy koherenciát, egy átfogó megközelítést kívánunk érvényesíteni, és a műveleti központnak nagyon fontos szerepe lesz. Azt hiszem, hogy nagyon hosszan szóltam, és talán egy-két kérdésről is feledkeztem. A végső szakaszban azt gondolom, hogy a tagállamok mégis azért együttműködőek voltak, és megpróbáltak megoldásra jutni. Természetesen saját korlátaikon belül. Köszönöm szépen. Merci, génial. Köszönöm, köszönöm tábornok úr. Gratulálok, elnök úr, még egyszer az újraválasztásához. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Múltkor a külügyi szolgálat még nem volt, és most az EU katonai törzse már egy, több mint egy éve a külügyi szolgálatban van. Hadd mondjak valamit röviden a műveleti központról, amiről nem ez az én témám, hanem Stevens tábornoké. Csak annyit mondanék, hogy nagyon jó, hogy a főképviselő kompromisszumot talált. Az volt a közös alap, hogy a polgári katonai együttműködés javítani kell, hatékonyabbnak kell lenni, és a jelenlegi struktúrákra kell építeni. Nos, ezt is fogjuk tenni. Azt hiszem, ez nagyon pozitív lépés, ezt a kompromisszumot követnünk kell, és meg kell valósítanunk. A három alap irányvonal, ami a ö, tagállamoktól jött, ö, belekerült ebbe a döntésbe. Ö, mindent támogatok, amit Walter Stevens mondott ezzel kapcsolatban. Nos, miről kell beszélnem? Az elnök úr kérésére ö, a, az EU katonai törzsének a ö, tevékenységéről. Ö, egy év külügyi szolgálat után azt látom, hogy pozitív a trend. Nem azt mondom, hogy könnyű az ügy. Különböző kultúrák vannak, nem ö, ugyan úgy dolgozunk, másak a rövidítések. Az az üzenetem a katonai vezetők felé is, akikre szükség van, természetesen, és akinek kérdéseik vannak, hogy működik-e. Nos, ez működik, elmondhatom. Így a válságkezelésnek globális a megközelítése. A tavalyi év bebizonyította, hogy hatékonyabbak lettünk, és hatása, nagyobb hatása volt a tevékenységünknek, mert tudtuk kombinálni a potenciált. Stevens nagykövet úr az EBVP keretén belül, illetve a főképviselő tevékenységén keresztül. Az összes eszköz képviselője ott ül az asztal körül, amikor válságról tárgyalunk egész életemben főtiszként, amikor a NATO-ban máshol dolgoztam, akkor globális megközelítést próbáltam alkalmazni, én is, kollégáim is, kezdetektől fogva. Jobbak a döntések így. Hadd ne menjek bele a részletekbe, hogy tavaly mi történt, de azt hiszem elmondhatjuk, a pakisztáni események alatt, Elefántcsontparton, Líbiában, Afrika szarva nagyon jó példa. Tudom, erről még esik majd szó. Bosznia-Hercegovinában is így történt. Nem csak a katonai gépezet jelent meg, és a CPCC, a Polgári Műveletek Parancsnoksága hanem különböző missziók vannak, és ezt Seattle-ban és Brüsszelben koordinálják. Így sokkal hatásosabb és hatékonyabb. Így nem nő a költség, a hatékonyság azonban nő. Azt látom, hogy jobb hatásokkal dolgozunk. Hadd ne mondjak példákat szívesen válaszolok kérdésekre a példákkal kapcsolatban Líbia, Afrika szarva, és akkor elmagyarázom, hogy ez hogyan működik, hogy az EU hogyan lesz hatékonyabb, és hogyan lesz így a katonai művelet hatékonyabb. A koordináció különböző szinteken történik. Walter Stevens nagykövet úrral az EU műveleti központ, de más magas szintű megkeresések is érkeznek hozzám. EU-beli katonai képviseletekről például. Nem azért, mert az EU olyan nagy katonailag, hanem azért, mert látják a globális megközelítés potenciálját. Így lehet még bővíteni. Az USA-ra is igaz ez. Formálisan megváltozta a politikáját, nem csak Európával kapcsolatban, Afrikával kapcsolatban is stratégiai szinten van koordináció, de Kínával, Oroszországgal, Indiával is létezik ilyen. Most a magam szerepére térnék rá. Az EU katonai törzsének főigazgatója vagyok, két szerepem van gyakorlatilag a NATO ülöpöm. Borman, NATO-ban hát Jörgen Borman a ö, megfelelőm. Ö, ez a műveletek felügyeletét jelenti ez a ö, feladat elsősorban. Van azonban más is. A főképviselő alá tartozom közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy nem mindig a katonai ö, bizottság gal dolgozom együtt, nem csak velük, hanem például Walter ezt nagykövető úrral. a régiókkal kapcsolatos stratégiák kialakítása kapcsán. És hogyha ezt elfogadja a főképviselő, utána jut el a katonai bizottsághoz, amely véleményt mond. Nehézkesnek találják ezt egyesek. Egy dokumentum tehát több fórumon megy keresztül, ezért globális kell legyen és akkor sokkal többeknek van véleménye a dokumentumról. Ez több időt igényel, de jobbak is a döntések. Megéri. Bölcsebbek a döntések. Szívesen adok példákat a műveletekről. A másik feladatom a kapacitásfejlesztés ezben együttműködök szorosan volt egy színvesz nagykövet úrral, aki a szinergiáért felelős. Erre rákérdezett az egyik képviselő. Az EDA-val, az Európai Védelmi Ügynökséggel kiváló az együttműködésem az EDA projekt csoportokban benne szoktunk lenni. Jó az együttműködés a NATO-val, az ACT-vel különösen. Világosan kell látni, hogy ki mit tesz. Az ACT, a NATO beazonosítja a szükséges műveleteket, és ezeket projektekre fordítja le. Az én ö, szerepem a védelmi ö, miniszter idézőjelben ö, szerepe. Megpróbálunk ö, közös nevezőre jutni, és ezt bocsájtani az EDA, az Európai Védelmi Ügynökség elé. a katonai törzs energiának nagy részét eh, a eh, szinergia megtalálására fordítjuk. Eh, mi adjuk ebbe a katonai inputot. Az erőforrásokat összegyűjtjük és megosztjuk teljes mértékben támogatom a jelentésben szereplő elemzést. Az nem világos azonban, hogy a katonai törzsnek mi a szerepe ebben. A, ö, ö, műveleti szempontból szükségesnek ítélt intézkedéseket mi harmonizáljuk. Egy példa. Első fázisban tavaly, amikor beazonosítottuk a az erőforrások közössé tételéről volt szó, 300 kezdeményezés volt. Öt kritérium szerint jártunk el az elemzésben. Az egyik természetesen a költségmegtakarítás volt, másik az EU prioritásoknak megfelele, aztán az, hogy csak így lehet-e kapacitást biztosítani. Ha minden kritériumnak megfelel, amelyet eh, mondtam, akkor lehet csak eh, sikeres a művelet. Vannak eh, olyan tagállamok, amelyek nem tudnak bizonyos kapacitást megadni, például légiszállítást. Hogyha szükség van erre a kapacitásra, az erőforrások egyesítése és megosztása. A másik két kritérium, hogy van-e legalább három másik ország, amely csatlakozik, és van-e vezető tagállam, amelyet, amelyben sikerült megállapodni. Ennek az öt kritériumnak kell megfelelni. További terület, amely nem mindig az edához kapcsolódik, az ö, oktatás és a képzés. Itt kétfajta ö, kezdeményezés van. Van olyan, ahol közös infrastruktúra szükséges, szimulátorok, közös a költségvetés, közös a technológia fejlesztése. Nos, ezek az edának felajánlott projektek, és az edának kell ezt vinnie. Most azzal foglalkozunk, hogy azonosítsuk ma délután a katonai bizottságban éppen ezzel fogunk foglalkozni, ezért még nem tudok a részletekről többet mondani, technológiai fejlesztés nélkül persze ezt nem lehetséges. Meg kell találni azokat a területeket, ahol együttműködhetünk, és megtakarításokat érhetünk el. Sok ilyen példa van. Van olyan ország, amely jobb repülőben, jobb helikopterben, nem érdemes ugyanazt tanítani mindenhol. De a tűzérség területén is lehet ilyen együttműködés. Ez olyan terület, ahol a katonai törzs gyorsabban talál pénzt, mint más. Még egy szó az együttműködésről a NATO-val azt hiszem, eh, hogy ez nagyon jól működik. Informális koordináció is van. Magam részéről elmondhatom, hogy nincsen átfedés a eh, kapacitásfejlesztésben. Már azért se, mert informáljuk egymást arról, hogy ki mit csinál, és megbeszéljük, hogy ki tudja tovább vinni az adott projektet. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs átfedés, mert egyes tagállamok a maguk projektjét akarják előrevinni az EU-ban, az EDA segítségvel, és a NATO-ban, az ECT-vel. Az ACT-nek hála. De ez a tagállam hibája, és nem a két katonai szervezet hibája a az erőforrátos, erőforrások összegyűjtése és megosztása lehetővé teszi, hogy a tagállamoknak is legyen kapacitása, ne csak az EU-nak. Így a tagállam eldöntheti, hogy hogyan használja fel az EU-ba a NATO-ban, vagy az önként jelentkezők csoportjában. Az Európai Szállítási Parancsnokság, az ETC nagyon jó példa az együttműködésre. A tagállamok döntik el, hogyan használják fel a kapacitást az EU keretében, ahol kezdődött a kezdeményezést, vagy ENSZ, NATO kereteken belül. A tagállamok döntenek erről vagy például a repülőgépek használatában. Hadd említsek még egy példát az erőforrások összegyűjtéséről és megosztásáról. Nagyon gyakran hallottam arról a nehézségről, hogy a képviselő, közalkalmazottak, katonák azt mondják, hogy elveszítjük a szuverenitást. Nos, erre a válaszom az, hogy a szuverenitás a döntés szabadsága és a képesség az akcióra, mert hiába döntünk valamit, egy fogoly is eldönthet, hogy mit akar, de ha nem teheti meg, akkor nem szuverén. Az egyetlen módja a kapacitás elérésének gyakran az együttműködés másokkal. Az, ember nem a szuverenitást veszít, hanem szuverenitást nyer ezzel az együttműködéssel. Tehát, amikor egy projekt összeáll, akkor átadjuk az edának, és megpróbálunk szinergiát találni. Ez nagyon jól sikerül az oktatás és képzés területén. Azt hiszem, hogy itt le is kell álljak. Várom a kérdéseket. Köszönöm, tábornok úr. Én is feltennék egy kérdést. Egy gyakorlati ponttal kapcsolatban de Stevens tábornok úra is érvényes. Észak-Kelet-Afrikáról, Afrika szarmáról van szó, ahol az Európai Unióra vonatkozó teljesen emblematikus műveletek zajlanak. Túl az ismert politikai nehézségeken, különböző jogi vonatkozásait említve a kalózkodásnak Szomáliában, Beninnel kapcsolatban, ugye erőt kell létrehozni, eszközökkel kell rendelkezni, erővel kell rendelkezni, költségek és felszerelések mozgósítása miatt az államok egyre inkább vonakodnak a tekintetben, hogy ellássák utánpótlással ezt a területet. Ez foglalkoztat bennünket ez a téma, Erről, ezzel kapcsolatban tudná-e valamit mondani? Ugye ismerjük a szükségleteket, az igényeket. Ha, ha viszont nem, akkor mi hiányzik, és mire volna még szükség, hogy a haderő műveletei megfelelő szintet érjenek el? Más esetleg akar szólni? Igen, köszönöm. hogy is mondjam, mondja a hozzászóló, hogy a tevékenységeinket hatékonyabbá tehessük, a lengyel elnökség végén az Athéna mechanizmusnak a reformját irányoztuk elő. Hogyan látja ön, hogyan látják önök ezt a kérdést? Valójában a szállítókapacitás kérdésével is foglalkozunk, ez is fontos kérdés. De hol, hol tartunk ez ügyben? Mi a, mi a helyzet? Elégedettek önök az eredményekkel? Más kérdést is szeretnék feltenni. Ugye a, az öt kritériumot említette, ez a NATO-ban is létezik Vajon megvan-e lepődve, hogy a NATO projektek egy kicsit jobban működnek, mint az Unió projektjei, vagy fordítva van-e, és ha ez így van, akkor milyen motivációnak engedelmeskedik mindez az ön felfogása szerint? Hogyan lehetne a dolgokat előbbre juttatni? Köszönöm, tábornok úr. Az önök meg magyarázatai rendkívül érdekesek, különösen azért, mert ahogy az albizottságban sokan tudják, a globális megközelítés érdekében sokat tevékenykedtünk, és támogatjuk ezt a fajta elgondolást. Úgyhogy örülünk annak, hogy ebbe az irányba haladunk előre, még akkor is, hogyha kapcsolatainkban ebbe az irányba akartunk előre haladni. Annak érdekében, hogy különböző tényezőket átcsoportosítsunk a válságokra adandó válaszok céljából. Ön egy e, erényes dinamizmusról beszélt, egy pozitív dinamizmusról, nagyon funkcionális struktúrákról, az intézményes felépítésünk dinamikája is egy adott politika támogatását szolgálja, ugye a védelmi és biztonsági politika támogatását. Nyilvánvalóan szeretnénk látni, hogy a modell valóban működőképes-e. Nyilvánvalóan bizonyos közigazgatási funkcionális dinamizmusokat indítottunk útnak, ezek általában pozitívak, de Nyilván van vonakodás a tekintetben az államok részéről, hogy ebbe az irányba tovább haladjanak. Tehát érdemes kételkednünk. Nem tudjuk, hogy ez a dinamizmus, ez a dinamika elegendő lesz-e a politikai akarat hiányának ellensúlyozására. Ez mind a mai napig létező kérdés, és a tábornok úr az haderő generálása vonatkozásában valóban erről beszélt. Ami a platform pontos működését illeti, tehát a haderő platform pontos működését illeti. Ez egy válságplatform, és hogyan reagálnak az önök emberei a válsághelyzetekre? Ugye ön felsorolta a listáját a nemrégiben bekövetkezett válságoknak, kitört válságoknak. Mi a kapcsolat a válságkezelés és a többi közreműködő között? Mi a feladat megoszlás? Hogyan képzelhető el a hétköznapokban ez a válságkezelő tevékenység? És hogyha ez az új Situation Room eh, lehetővé teszi az együttműködés fokozását. Eh, hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Tehát ugye közvetlen kapcsolat eh, állhat elő az Európai Unió és az Egyesült Államok, vagyis a NATO között, ugye az európai katonai helyzetről beszéltem részletesebben, kapcsolatban állnak. Mely országok érdekeltek az együttműködés irányában? Köszönöm, alelnök asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az ilyen, ilyesfajta nacionalista megközelítés a biztonságpolitika esetében. Sajnálatos módon ez valami új dolog, hiszen egyre prominensebbé válunk, jelen vagyunk az új, a politikai párbeszéden. Ez Európa egy új szelleme, és azt hiszem, hogy önök strukturális szempontból nagyon fontosak ennek befolyásolására, és hogy egy közös EU megközelítést valósítsanak. Meg két kérdésem volna az egyik, a személyzet minőségére vonatkozik, ugyanis ahhoz, hogy céljainkat elérjük, multikulturális megközelítésre van szükség. Ezt hogyan érhetik el az önök személyzeténél, a toborzást hogyan intézik? Ugyanakkor viszont arra is gondolok, hogy a titkosszolgálati lehetőségek milyen módon valósulnak meg, a titkosszolgálati részleget hogyan szervezik, és mi a meglátása a a hatestekről, ugyanis ez 2012-ben nagyon kényes téma lesz, hiszen csupán egyetlen lesz képes majd reagálni. Mi lesz a jövőben? Merci. Köszönöm, tábornok úr, a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kérdéseket. Az Afrika szarva és a konkrét kérdés, ami az Atalantára vonatkozott. Azt hiszem, hogy nem csak politikai akaratra van szükség, hanem ez az életnek egy nagyon fontos ténye, hogy mindenki most pénzügyi gondokkal küzd, a védelmi költségvetések csökkentek, és optimalizálni kell. Ezt látjuk mindenhol egyébként, hogy néhány, jó néhány nehéz évünk lesz a jövőben, mire mindent meg tudunk tenni, amit szerettünk volna. De hát ez nem csupán a védelmi biztonságpolitika problémája, hanem valamennyi kormányt érinti. Vajon ez konkrétan problémát jelent-e? Az országok által felkínált összegek lefedik-e ezeket a műveleteket, és önök a német példát kérdezték. Nyilván jobban örülnénk, hogyha többet kapnánk, az Atalanta maga a létező legmagasabb prioritást élvezi. Ezt le is tudjuk fedni, nincs veszélyben a művelet. És nagyon sikeres programokat valósítunk meg, tehát a lehető legmagasabb prioritásunkat le tudjuk fedni a biztonság és biztonságosság érvényesítésének nagyon fontos területét is meg kell valósítani, az Amazon is nagyon nagy prioritást élvez, főként azért, mert az Amazon más módon is támogatja az EU az eutm en keresztül, és a TFG Mogadisúban pedig szintén biztonságot élvez, tehát az Amazon támogatása nagyon fontos ebben az esetben, a biztonsági intézkedések Szomálián belüli fejlesztése szempontjából azt is le tudjuk fedni, de időnként negatív prioritásokat is bele kell venni a hozzájárulásba, hogy a többi fél is felvállalja részét. Nagyon szoros együttműködés valósul meg, és megosztott mechanizmus a NATO-val, illetve a, az ENSZ és az USA közötti koalícióval és hát persze más partnerek a térségben szintén együttműködnek velünk. A különböző feladatokat sikerül lefedni, de ott van még a kalózkodás problémája a kereskedelmi hajókkal szemben. És a kalózok megpróbálnak logisztikai támogató hajókat is elfogni. De mindent összevetve, és az a tény, hogy az EU egy kicsit robusztusabb lépéseket is tud tenni. Ez azt jelenti, hogy kevésbé voltunk sikeresek a kalózkodás elleni küzdelemben, mint tavaly. A statisztikák nagyon érdekesek egyébként, ugyanis a, fél, a megszakított kalózkodási tevékenységek, illetve a sikeres kalózkodási tevékenységek azt hiszem, hogy 25%-kal csökkentek, hogyha tavalyi évre, tavalyi év, év azonos időszakával, illetve bocsánat, 2010-zel hasonlítjuk össze. Lényeges aggály, hogy nehéz lesz majd az év hátralévő részében valamennyi kapacitást megvalósítani, úgyhogy a taktika részben megváltozott, és nagyon örülök, hogy meg, lehet, meg tudtunk állapodni abban, hogy egyfajta autonóm módon használhatja a, használhatják a védelmi kapacitást, és irányítások alatt pedig egyetlen hajón védelmi tevékenységet folytathatnak, anélkül, hogy egy fregat kísérné őket. Észtország, illetve Hollandia seg- elsőként kínált segítséget ebben. Aztán természetesen a válasz részét képezi az is, hogy nem lehet ezt a meglehetősen drága tengeri műveletet folytatni, nagyon fontos, hogy az egyéb cselekvési vonalakat is erősítsük. A tengeri kapacitásépítés az egyik, ami a műveleti központot illet, illetve hát ez az, ahhoz kapcsolódik, hiszen a régió országait abban támogatjuk, hogy növeljék saját parti őrségi kapacitásukat, és a bűncselekmények ellen küzdjenek, hiszen a kalózkodás bűncselekménynek tekinthető, az országoknak maguknak kell ennek súlyát viselni végül, és biztosítanunk kell ezért, hogy az Atalantát megfelelő kereteken belül folytassuk. Aztán az Aténa mechanizmussal kapcsolatban elégedett vagyok, át nem. Szerintem nagyon jó kezdeményezés volt, de az egyetlen valódi előrelépés az az volt, hogy megállapodás született arról, hogy az adminisztrátor egy keretmegállapodást kössön a kereskedelmi, illetve a szervezetekkel, akik támogatást tudnak nyújtani, és ebben egyre hatékonyabbak ez egy nagy előny egyébként, de személy szerint én magam is azt gondolom, hogy a közös finanszírozás felé is lépéseket kell tenni. Úgy gondolom, és ezt tapasztalatból mondom egyébként, hogy nagyon sok érvet fogunk hallani arra, hogyha egyre csak kérünk, kérünk és kérünk, akkor legtöbbször ez mindig a pénzügyi aspektushoz kapcsolódik ha az emberek panaszkodnak, hogy nem használjuk a testeket, a közös finanszírozással kapcsolatban legalább a testek felhasználása esetében, hogyha nagyon gyakran egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy igent mondjanak, ugyanis a költségvetésük nem fogja lefedni nem fogja lefedni a szükségleteket, azt gondolom, hogy eléggé rossz megoldás, hogyha egy költségvetés biztosítunk a befektetésekre és képzésre, meg egyebekre, ez hat hónapra sokkal nagyobb összeg, mintha például egy harci csoportot helyeznénk oda. és hogyha nem helyezzük oda azt a ACI csoportot, akkor is elbukjuk a pénzt, és elbukjuk a többi tevékenység esetében is. Ezt láttuk egyébként, hogy nagyon sok lehetőséget elveszítettünk emiatt, de teljesen támogatom azokat az országokat, amelyek támogatják ezt. Szerintem csak egy-két ország ellenezte, úgyhogy újra fogjuk próbálni. Én csak azt remélem, hogy mindenki megérti, hogy mennyire fontos ez, miért van erre szükség tehát ez az Atinára és a harci csoportokra vonatkozott. Egyszer csak egy harci csoportot lehet használni. Nem én ragaszkodtam ehhez egyébként, hanem ha különböző területeken növekedést akarunk elérni, nem csak az EU-ban, hanem más mm, szervezetekkel is például a NATO-val, hogy ha kapacitást akarunk növelni, akkor teljesen egyetértek, hogy az egyéb problémákkal is foglalkozni kell, és egyszerűen el kell fogadni, hogy prioritásokat kell felállítani, és ebben az időszakban sokkal nehezebb volt harci csoportokat alkalmazni. Jobb koncepcióra van szükség, hogyha a saját EU misszióinkhoz ragaszkodunk. A csoportosítás és megosztás és a tagállami kritériumok, ez egy elég kényes kérdés. A könnyű válasz részemről az lenne, hogy hát ez a tagállamokon múlik, mondják meg, hogy az IDA-t akarják használni, vagy az ACT-t. de elmagyarázhatom, hogy ez miért előnyös az EU számára. És ez nem az a rész, amivel én foglalkozom, ugyanis a katonai bizottság a NATO-ban ugyanezt megtehetné, tehát az egyéb országokkal is szinergiákra kell törekednünk, és szorosan koordinálni a NATO-val, hogy elkerüljük az átfedéseket. De az előny annak, hogyha az EU-t használjuk, az az, hogy ott van az IDA, kis költségvetéssel rendelkeznek, de rendelkeznek költségvetéssel a technológiára és fejlesztésre vonatkozóan és ha hasznos, akkor a költségvetés az önök költségvetéséhez is hozzá kapcsolhatják. Az idének az a mandátuma, hogy az EU ipari alapját megerősítsék, hogyha egy erős katonai megközelítést szeretnénk, akkor erős gazdaságra van szükség, és ebből azokból pedig hasznos lenne, hogyha ezt egy kalap alá vennénk. Persze a tagállamok is kérhetik az ESET-t, hogyha gyorsan van szükség olyan kapacitásra, ahol a technológia még nem áll rendelkezésre, tehát ezt a technológiát még ki kell fejleszteni, akkor a, ahhoz időre van szükség. Ha gyorsan van rá szükség, akkor egy olyan partnerhez kell elmenni, aki gyorsan tud segítséget nyújtani. És ezután pedig az ACT-n keresztül kell átmenni a parancsnoksághoz kapcsolódik, az pedig az amerikai iparhoz kapcsolódik. De levontam egy tanulságot ebből, hogy eh, mind az amerikai, mind az EU-s ipar összekapcsolódik, összefonódik. Úgyhogy eh, ez is egy nagyon fontos szempont, amitre gondolnunk kell, kapacitásainkat tehát a lehető leghatékonyabban kell használni. Aztán az alacsonyabb politikai akarat kérdése, szerintem ez a pénzügyi válsághoz is kapcsolódik. Itt felmerül a kérdés, hogy a platform hogyan működik. A kezdetén nem válság platform volt a neve, nem csak mindenkit összehívtunk, ha válság volt. Nem volt ilyen szervezet. Miotó úr nagy szerepet játszott a maga tapasztalatával és leírta ezeket az eljárásokat, és most már válságplatformak nevezük, tehát a politika területén ott van egy management board, minden döntéshozó, aki labdába rúg, egy asztal köré ül. Az ECO főigazgatóság érdekelt ebben, és a DEFCO, a fejlesztés támogatási projektekben. Nos, mi összeülünk, elemezzük a válságot, és, a, és most válaszolnék a hírszerzéssel kapcsolatos kérdésre. Van egy polgári részleg, és egy katonai, amely alám tartozik. Nagyon szorosan együttműködnek egy azon épületben vannak, nem két szervezetként, hanem földrajzilag is egymáshoz közel állnak, és témailag is. Ugyanazokon a dokumentumokon dolgoznak. Elemzik a helyzetet, hosszú távú értékelést végeznek a válság platform számára. Van egy Situation Center, itt gyűlik össze az információ. Ez egy olyan hely, ahol Mioto úr kezdeményezésére összehozzuk az EU külügyi szolgálatának a képviselőit, ahol 24 órán keresztül heti 7 napon szolgálat van. Ennek két előnye is van. Hatékonyabbak vagyunk a létszámgazdálkodásban. Mindig fel tudjuk venni a telefont, mindig legalább két fő van ott, és javul az információ minősége. Hadd adjak egy példát erre. Az én embereim, akik a missziókról számolnak be, például Atalanta. Egy másik ilyen eset, amikor a NATO-val kellett együttműködni. A vezetés már a garantáltan igaz információkat kapja, mert közben a különböző alegységek ellenőrzik. Nos, a Situation Room, a sit room rendelkezik a legfrissebb információkkal a hírszerzéssel is kapcsolatban vannak, és tudják ellenőrizni az információt. A Situation Room, tehát a vezetők informálását szolgálja. Nos, ne feledkezzünk meg az éghajlat változásról. Az előső kérdések között szerepelt. Nagyon fontos téma. Nem, mint hogyha tudnánk változtatni valamit az éghajlat változáson, de ha biztonságról, védelemről beszélünk, akkor az éghajlatváltozás következményeiről kell beszélni. Hosszú távon megpróbáljuk figyelembe venni, nem csak mi, a NATO is, a hosszú stratégiájában, az EDA is, amikor a szükséges technológiákról esik szó, Gondolnunk kell arra, hogy mi az éghajlatváltozás következménye. Mit jelent ez 5-10 éven belül, talán korábban is, Észak-Kanadában, Észak, Európában, Ázsiában új hajóutak nyílhatnak meg ez mit jelent például az erőforrás ellátásban? egyes erőforrások a jég alatt találhatók, és ezek a nem is olyan távoli jövőben változás várható. például emigrációs, migrációs hullámok is alakulhatnak ki a klímaváltás következtében. Nos, a ö, humán erőforrás minősége volt a következő kérdés. A katonai tervezők, a katonai ö, törzs, a kiküldöttek a tagállamok részéről. A tagállamok fizetik őket, Eh, az EU-nak dolgoznak, és ezért EU-s eh, fizetést kapnak. Nagyon elégedett vagyok eh, a humán erőforrás minőségével. Rotáció van három évenként, mindenhol így járunk el. Ez illik bele a rendszerünkbe. Szeretnénk, hogy mindenki a leg alacsonyabban kezdeni, azért, hogyha a legmagasabb szintre kerül, akkor tudja, hogy mi történik lejjebb. Három évenként, tehát helycsere. Ez a folytonosságot nehézé teszi, hiszen évente a teljes személyzet harmada változik. Együttműködünk a NATO-val, és megpróbálunk egységes képet adni magunkról. A katonai személyzetnek bele kell illenie az EU struktúrába. Ehhez idő és képzés szükséges. Azt hiszem, hogy minden kérdést megválaszoltam, elnök úr. Kronenberg asszony akart volna szólni, és aztán Stevens nagykövet úr fogna válaszolni. Köszönöm szépen. A következő a kérdésem. A líbiai hadművelet után sok vita volt az európai kapacitásról, hogy ezt, azt nem tudjuk megtenni. A kérdésem a következő. Milyen tanulság vonható le a líbiai esetből? Ezt a ö, akciót lehet az EBVP keretén belül végrehajtani? Második kérdés. Mm, azért nem használtunk harci csoportokat, mert nem volt elég pénz. A finn kormány tagja voltam, amikor ezt jóvá hagytuk. Fogják-e használni a harci csoportokat, ha már vannak? Én úgy vélem, hogy az a jó, ha nem kell a harci csoportot használni. Az azt jelenti, hogy nincs szükség rájuk, csak az nem kell használni, mert megvan. Persze felmerül a kérdés, hogy tényleg ezért nem használták el most a harci csoportot. Ö, pénz volt-e a kérdés? Elnök, köszönöm szépen. Az első téma külön meghallgatás témája lehetne Libiával kapcsolatban. Jó lenne ezt megszervezni. Tábornok úr, hogyha szólna néhány zat után Stevens nagykövet úr. Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Így lehetőségem van valamit szólni Líbiáról. Tanulságokat vontunk le, a döntéshozatali szinten is, és taktikai szinten is a tagállamokkal. Ez a normál eljárás minden esetben. Az EU sikeresen vett részt az EU állampolgárok kiürítésében, 7000 volt Líbiában, és részt vettünk a kiürítési mechanizmusban. A tagállamok végezték ezt koordinációban. De sikerült információt nyújtani arról, hogy hol vannak az EU állampolgárok Líbián belül ezt a mi vezérkarunk, törzsünk tudta megadni. Sok ö, civilt sikerült kiüríteni Líbiából, katonai segítséggel 4400-at. Sikeres művelet volt. További aspektus, ahol az ECO-val szoros együttműködés volt a menekültügyben. Tunéziában túl sok voltam, volt már a menekült ahhoz, hogy ezt kezelni tudják, nem voltak felkészülve rá. Megkeresem a tagállamokat, amint készek a szállításra 48 órán belül, ez meg is valósul. További tanulság amire rámutatott, inkább NATO tanulság volt, mint EU tanulság mert ők avatkoztak be. Nos, az ő tanulságuk az, Európa egyedül ezt nem tudta volna megtenni. Az USA-ra szükség van, mert több olyan kapacitás van, ami megvan az USA-nak, de nekünk tagállamonként nincsen meg célbemérés, stb. Ez gyenge pont hogyha el akarjuk érni céljainkat, a humanitárius támogatásnak a biztosítása például, az is létoka a katonai szervezet létezésének. a békefenntartói szerepre is gondolok itt. E, ehhez külön csoport kell, nem e, a harcoló csapatok. Számomra a NATO tanulságok, EU tanulságok is. Ez azért külön téma nálunk, mert az EU-nak hasonló céljai vannak, tehát szükséges hasonló kapacitás kialakítani, mint a NATO-nak. Talán kisebb skálán, de hasonlót Láttam a ö, jelentésben, ö, hogy nagyobb költségvetés van szükség van, nagyobb költségvetésre van szükség a technológia fejlesztésére. De hát ezt nagyon nehéz elérni. Hogyha új kapacitást akarunk, már a legtöbb tagállam számára ez új, akkor a vezérkari főnökök erre azt mondják, hogy már 25%-kal csökkent a költségvetés. Tehát a műveleti költségvetés kellene csökkenteni még jobban ahhoz, hogy költségvetést kapjon a projekt, ami az EDA-hoz fog menni például technológia fejlesztés. Megértem, de a legrosszabb pillanatban következik be. Nagyon nehéz a magas, a fejlett technológiát elérni akkor, amikor költségvetés csökkentés van Elnök, már csak két percünk maradt, ezért megkérem a tábornok urat, hogy röviden fejezze be a harci csoportokkal kapcsolatban. Finnország példát hozza fel, jó példa, készen állt a harci csoportok felhasználására. Ama forgatókönyv szerint, amely szerint ez jó eszköz, ezt elmondhatom, mert ez egy nyilvános vita volt, ha van egy tagállam, amely nem ért egyet a felhasználással, akkor Finnország sem használhatja fel. Akkor csak finn erőforrás lehet felhasználni. Az nem lehet közös. Sok példát tudnék mondani a magam idejéből, másfél, ö, idei, másfél év vagyok a törzs főigazgatója. Voltak olyan forgatókönyvek, amikor a harci csoport nagyon jó eszköz lett volna egy terület biztosítására, például a kiürítés céljából. Katonai támogatást nyújtani, hogyha plusz modulra van szükség, például mérnökökre, orvosokra. Arti csoport nagyon hasznos eszköz. Remélem, hogy megtaláljuk a konszenzust, hogy többek között javítsunk a finanszírozási mechanizmuson. Nem csak erről van szó, de a tapasztalatom az, hogy ez egy nagyon fontos érv amikor egy tagállam nem kívánja ezt felhasználni. Elnök, köszönöm szépen, tábornok úr, a prezentációt, az, hogy eljött közénk. Stevens nagykövet úr Atalantával kapcsolatban, és ezzel le Merci, monsieur le président. Très brièvement, Atalanta, uh, fourth generation, you rightly said, I mean, it's a problem. Nagyon igaza van, igen. Az Atalanta szempontjából ez egy nagy előrelépés, de akár Boszniát is említhetném nagyon nehéz ez, de hogyha megnézzük a koszovói Koszovót, akkor még inkább. Tehát Atalantánál negyedik generációról beszélünk, minimum minimális számú hajóra, illetve felderítő repülőre van szükség az eredményesség szempontjából. Január, február, márciusban, illetve július-augusztusban problémáink lesznek, egyébként minden rendben van. De talán még egy elem mégis ott van, az a tény, hogy és ezt vegyük figyelembe, hogy az a tény, hogy problémáink voltak, ez ötleteket is adott, ugyanis szorosabb együttműködések alakultak ki. A kínaiak például már egyes részeket átvettek, az oroszok szintén hajlandóak tankerhajót biztosítani, illetve repülőgépet. Az indiaiakkal nagyon nehéz együtt dolgozni, de most decemberben elmondták, hogy bizonyos feladatokat át tudnak vállalni. A kapacitásokat okosabban is kell felhasználni, például a hajóvédelmi rendszerek kiépítése nagyon hatékony a kalózkodás elleni küzdelemben, és az Afrikai Uniót is egyébként arra kértük, hogy az Amison hajóira is helyezzék el ezeket a hajóvédelmi rendszereket, úgyhogy megpróbálunk új technikákat alkalmazni a megközelítésünk fejlesztésében. Nagyon szépen köszönöm. Euh, köszönöm, tábornok úr. Azt hiszem, hogy jelentős euh, szakaszt hagyhatunk magunk mögött és az észak-nyugat-afrikai, tehát Afrika szarván található észak-kelet-afrikai eh, műveletek igen jelentősek. Ezzel zárom délelőtti ülésünket, délután háromkor az AFET-tel együttes ülésünk lesz. In kamera lesz, és a 7C50-es terem.